Még egyszer megemlítem, hogy spontán felszólalások nem lesznek, viszont kékkártyás felszólalásokat elfogadunk. Most a tanács nevében Zanda Kalina Lukasevics asszony következik. Godatais priekšādātāja kungs, augsti godātie deputāti. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők, Mielőtt elkezdjük a napirendi pontok taglalását, el szeretném mondani, hogy az Európai eh, Parlamentnek ez az utolsó plenáris ülése lett elnökség alatt, és az én országom ezen a napon egy nagyon fontos eh, ünnepetől, ez eh, a Midsummer Night, Lettő szeretnék beszélni ezen a ülésen a lett elnökség lezárja a részvételét a plenárison. Nagyon fontos vitáról van szó ma. A tanács csúcsálkozójának előkészítése, az európai szemeszter, az európai tanácsülésének eh, a következő napirendje nagyon sűrű, a kormányfők döntenek majd a bevándorlásról, a biztonsági kérdésekről és a gazdasági kormányzásról. Mielőtt elmerülnék a részletekben, tájékoztatni szeretném önöket az Eurozóna informális üléséről, a kormány és államfők informális üléséről. Taskur kezdeményezte ezt az ülést. Ennek a találkozónak a célja az volt, hogy Görögország helyzetével kapcsolatban világosabb helyzetet teremtsen. Az állam és kormányfők eszmecseréje Görögország helyzetéről, illetve a tárgyalások előmeneteléről, a nemzetközi eh, hitelezőkkel, Taszkúr a jelenlegi dinamikát szerette volna megváltoztatni, és egy új pozitív lendülettel felruházni Mint ahogy Tusk jelezte, a nemzetközi hitelzők eredeti elképzelésével ez a találkozó megfelelő irányba haladt. Nagyon fontos, hogy cselekvések kövessék a szavakat. A Ciprasz miniszterelnök és a nemzetközi hitelezők szorosan együttműködnek, tehát a ma esti euró zónatagok ülése finalizálni fogja majd a reformterveket, amelyeket holnap az kormányfők meg be lehet mutatni. Tisztelt képviselők! Visszatérve az európai csúcs témáihoz, a bevándorlással szeretném kezdeni. A bevándorlás lesz az egyik legfőbb téma a holnapi csúcs találkozón. Mint mindannyian tudjuk, április 15-én eh, különleges intézkedésekre fogadott el eh, intézkedéseket az Európai eh, Tanács, és megpróbált új megoldásokat találni a csempészek elleni küzdelemben. Az Európai Parlamentben nagyon sokan úgy érezték, hogy az Európai Csúcs találkozó kimenetele áprilisban nem volt elégséges, nem zárult megfelelően sikeresen. Ezt szeretném mondani, hogy nem a tanácsi csúcs találkozónak volt a célja az, hogy minden bevándorlással kapcsolatos kérdést megoldjon. Nincsenek gyors megoldások egy ilyen jellegű helyzetben, a hosszú távú megoldás csak célzott, holisztikus és kiegyensúlyozott megközelítéssel lehet elérni, amely megvalósítása lépésre, lépésre történik. A következő lépés ebben a folyamatban, ennek a megközelítésnek a az alkalmazásában a holnap itt a csúcs találkozó lesz. Az áprilisi csúcson a tanács és a bizottság jelentősen hozzájárultak a megoldáshoz, az elnökség az Európai Bizottsággal és a külügyi szolgálattal együtt a tanács elnökének egy roadmap-et mutatott be az áprilisban meghozott döntések megvalósításáról. A bizottság jelentést adott ki a bevándorlással kapcsolatos európai programról, és a tanács elkezdte a munkát a különböző aspektusokról illetve igyekezett a bevándorlási program különböző elemét megvalósítani. Holnap a tanácsi zsúcs találkozó három elemére összpontosít majd ennek a politikának az egyik, a visszatelepítés, a másik az újraintegrálás, a visszafordítás, visszafogadás, és a harmadik pedig az együttműködés a tranzitországokkal és a származási országokkal. Ezek egymáshoz szorosan kapcsolódó elemek, és az integrált elemek tennék lehetővé a védelmet azok számára, akiknek erre szüksége van. Másrészt azonban mindez nem lesz elégséges, ennek a folyamatnak kéz a kézben kell járni az illegális bevándorlók visszafordításával. Nem titok az, hogy jelenleg kemény viták zajlanak a bizottságban, az áttelepítésről, a menedéki útkérők áttelepítéséről tegnap. Az általános ügyek tanácsában folytatott vita megmutatta azt, hogy nagyon fontos konszenzus találni annak érdekében, hogy egyensúly szülessen a bevándorlási kérdésekben, a felelősségvállalás, és a szolidaritás között, hiszen ezek nélkülözhetetlen elemei az európai bevándorlási politikának. A miniszterek igyekeztek szolidaritást vállalni az érintett tagországokkal, és nagyon fontos hangsúlyozni azt, hogy megfelelő mechanizmusra van szükség, amely lehetővé teszi a különleges helyzetre való reagálást illetve nagyon fontos segítséget nyújtani azoknak a tagországoknak, ahova először érkeznek eh, ezek a menekültek. Vannak politikai és technikai kérdések, és a tagországok eh, véleménye különbözik azzal kapcsolatban, hogy az Európai Uniónak hogyan kéne reagálnia, illetve mi legyen a tagországok szerepe. Éppen ezért eh, a tanácsnak még jobban be kell kapcsolódni ebbe a folyamatba a bevándorlási kérdés érzékeny téma, és nagyon fontos kiegyenlített megközelítést alkalmazni. Mint említettem, nincsenek gyors megoldások. Magyarország Magyarország unilaterális módon megállította a Deplini rendszer megvalósítását. Az unilaterális fellépés nem megoldás, csak a párbeszéd és a közös fellépés, a közösségi anyag konzisztens megvalósítása lehet válasz a jelenlegi kihívásokra. Mint említettem, nagyon fontos a holisztikus megközelítés, a megvalósítás a gyakorlatban, és ez rövid távon lehetővé teszi a szükséges támogatást, illetve hosszú távú megoldásokat. A bevándorlással kapcsolatos kihívások hosszú ideig napirenden lesznek, és az Európai Csúcs találkozó után is folytatnunk kell a munkát. Tisztelt képviselők, az Európai Csúcs következő témája a biztonsági kérdések köre, az ezzel kapcsolatos kihívások, a belső és külső biztonságügyi kérdések, nagyon sok kihívás elé állítják Európát. Európa és a világ sokat változott, és jelenleg teljesen más geopolitikai helyzetben vagyunk. Az európai csúcs megvizsgálja majd a belső biztonság területén végzett munkát, és a lett elnökség alatt a tanács azt gondolom nagyon sokat tette annak érdekében, hogy a biztonságot megerősítse. Június 16-án a tanács megerősítette az EU belső stratégiájának megújítását, és az Európai Unió és az Európai Parlament véleményt is figyelembe vették. Számos kérdésben sikerült előrelépni. Az információ csere növelése a kompetens tagországi hatóságok között például, és július 1-ével az Európai Egység elkezdi munkáját, amely az internetes tartalmakkal foglalkozik. Munkánkat folytatjuk, és az EU külső határai megerősített ellenőrzéseket fogunk végezni. Az utasnyilvántartási irányelvet is tovább visszük, és a parlamentet arra fogjuk kérni majd, hogy mondja el a trialóguson véleményét. Ami a bevándorlási kérdéseket illeti, az elnökség az EKSZ-tel össz, összhangban, illetve össz, együttműködésben jelentést fog készíteni a terrorizmus elleni küzdelemről. Amikor a külső aspektusokról beszélek, akkor el kell mondanom azt, hogy az európai csúcs szó lesz majd a közös biztonság és védelmi politikáról, illetve értékeljük az előrelépést a 2013-as tanácsi végkövetkeztetések óta, decemberi végkövetkeztetések óta. Erre a vitára egy teljesen más helyzetben kerül sor. Nagyon fontos megemlíteni az, hogy sikerült megállapodnunk abban, hogy egy új eh, műveletet, a Uniform Medet sikerül elindítanunk, és egy új stratégiára van szükségünk ehhez. A főképviselőt megkéri majd a tanács arra, hogy készítse elő ennek stratégiáját. Illetve a főképviselőt arra is megkérjük, hogy vezesse a stratégiai kommunikációt is. Nagyon fontos az információs kampányokat elindítani harmadik felekkel, a miniszterek tegnap folytatták az általános ügyek tanácsában a vitát, és megpróbálták az EU stratégiai kommunikációját megerősíteni. Az új kihívások megmutatták azt, hogy nagyon fontos együtt dolgoznunk a hibrid fenyegetettségek elleni küzdelem jegyében is a május 18-a általános tanácsok, tanácsülésének döntése értelmében nagyon fontos a javaslatok előkészítése a hibrid fenyegetésekkel szemben, és az év végéig várjuk ezeket a javaslatokat. Az Európai Tanács nagyon fontos, hogy mobilizálja az EU eszközeit ennek érdekében elnökségként, pedig arra számítunk, hogy ezek a kérdések rendszeresen a tanács napi rendjén maradnak tisztelt képviselők. A csúcs foglalkozik majd a gazdasági kérdésekkel is. A gazdasági mutatók azt jelzik, hogy a helyzet javulóban van, 1,8%-kal fog növekedni a gazdaság várhatóan, és a következő évben a fellendülés 2,1%-ot is elérheti akár. A foglalkoztatás szintje növekszik, a munkanélküliség csökken, Pozitív eredményeket látunk a külső tényezőknek köszönhetően, a politikák megvalósításának köszönhetően, de ez csak a kezdet. Nagyon sokat kell még tennünk a fenntartható hosszú távú gazdasági növekedés biztosítása érdekében. Az éves politikai koordinációs ciklus, az európai szemeszter, amely az imént zárult, három prioritást tűzött ki, strukturális reformok, kérdése a fiskális politika. Sajnos technikai hiba van a csatornával, nem lehet hallani a re- relét a tolmácsolásra. Saprotu, ka ir kādas problēmas ar tulkojumu, bet kas noteikti arī tiks atrisināts. Turpinot par ekonomiku, ir jāuzsver, ka. Ja?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 technikai probléma volt az egyik mikrofon miatt. No, no, no, no. Probléma nella cabina lettone, quindi un attimo. Technikai probléma volt a lett kabinban. Yes, English, yes. No, no, nella cabina lettone il problema. Sì. English, ecco, come no, sì, ecco. Faccio tutto, please godātie deputāti, kā jau es minēju, ekonomikas pārvaldības jomā. Ahogyan már megemlítettem, a gazdasági irányítás az egyik legfontosabb prioritás számunkra, éppen ezért szeretnénk, hogyha az európai szemeszterre új, megjavított formájában megvalósulna. Az ország jelentéseket korábban is végeztük el, és sokkal óvatosabban fogalmaztunk, jobban odafigyeltünk az ország specifikus ajánlások megfogalmazására is. A strukturális reformok megvalósítása, ezek nagyon fontosak az európai versenyképesség javítására, illetve a gazdaság, az európai gazdaság talpraállítása szempontjából. Szeretnénk, hogyha mindez jó alapot teremtene a legfontosabb strukturális reformok megvalósítása érdekében, és a tanács is nagyon sokat tett azért, hogy hosszú távon is fenntartható legyen a gazdasági növekedés. Néhány példával illusztrálnám ezt. Először is nagyon rekord idő alatt, nagyon rövid idő alatt sikerült a az Európai Stratégiai Beruházási Tervet elfogadtatni, ezért szeretném megköszönni ezt szívemből a parlamentnek és az Európai Bizottságnak is, és reméljük, hogy a mai este ezt egy pozitív szavazással tudjuk lezárni. Másodszorban az Európai Tanács is az elmúlt hat hónap során odafigyelt arra, hogy hogyan lehet kihasználni az egységes piacban rejlő lehetőségeket, hogyan lehet leépíteni az akadályokat a digitális belső piac előtt is. Tudjuk jól azt, hogyha a digitális korszak kihívásainak nem tudunk megfigye, megfelelni, akkor versenyképességünkből fogunk veszíteni, és nem valósul meg az a növekedés és foglalkoztatás, amit szeretnénk elérni. Ezt egyébként a tanácsban a miniszterek is így gondolják, ezért az Európai Bizottság digitális belső piaci stratégiájának elfogadása szintén prioritást képez itt nem csak a jól működő digitális egységes piac működése előtti akadályok lebontásáról van szó, hanem egy sokkal tágabb értelemben vett stratégiáról, fontos joganyagokat valósítunk meg annak érdekében, hogy minél hamarabb az adatvédelem, a telekommunikáció és a és a hálózat biztonsági irányelvek megvalósuljanak. Az Európai Tanács különlegesen odafigyel arra is, hogy az Európai Gazdasági és Monetáris Unió beteljesítését megvalósítsuk, az ezzel kapcsolatos jelentést megjelentettük, és az Európai Bizottság, illetve az Európai Tanács egy fontos vitát fog erről lefolytatni a luxemburgi elnökség égisze alatt foly, tovább folytatjuk majd a munkát a tanács különböző formátumaimban is, és ezzel kapcsolatban megteszünk mindent, hogy jobban tudjuk menedzselni az a monetáris unióhoz kapcsolódó kihívásokat. Most pedig arra szeretnék emlékeztetni, hogy nagyon sok jó gondolatról van szó, amelyek hozzájárulhatnak ahhoz, hogy fenntarthatóbb gazdaságot tudjunk létrehozni, és a struktúrákat hosszú távon működőképessé tehessük. A konvergencia előmozdítása, az eurozónán belüli különbségek szintén nagy kihívást jelentenek az unió jövőréje szempontjából. Tisztelt parlamenti képviselők, ahogyan önök is látják, az európai csúcs napirendje tele van igen fontos napirendi pontokkal. Azért vagyok itt, hogy meghallgassam az önök véleményét és az önök javaslatait. Várom az érdekes vitát. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen a felnökség nevében. Miniszterasszonynak most pedig Franz Timmermans kapja meg a szót. Köszönöm szépen. Kedves államtitkárasszony, tisztelt parlamenti képviselők! amikor Juncker úr július 15-én a múlt évben idejött a parlament elé, akkor azt mondta, hogy legfontosabb célja az, hogy Európában újjáépítsük a hidakat. Európában a hidak építése valóban európai feladat, éppen ezért nagyon sajnálatos az, hogy ő ma nem tudott eljönni ma, de most éppen Görögországgal próbál ilyen hidakat építeni. Ezt tettük egyébként az elmúlt hónapok, az elmúlt napok során Görögország esetében. Megpróbáltunk hidakat építeni, ugyanis az Európai Unió nem azért van, nem azért jött létre, hogy kirekesszen, hanem hogy befogadjon. Ugyanakkor fontos az állandó párbeszéd, amely az egymás megértésén és az egymás tiszteletben tartásán kell, hogy alapuljon. Ez nem mindig könnyű, és ez nem mindig egy lassú, nyugodt folyású folyam, hanem mindenkinek részt kell vennie ezeknek a hidaknak a megalkotásában. Ezen a héten meg kell találjuk a megoldást Görögországgal kapcsolatban. Az idő persze sürget, és azonnal a cél felé kell haladnunk, nem lehet tovább nyújtani ezt a mostani helyzetet, ugyanis a görög emberek nagyon sokat szenvednek, és az ő problémáikra kell most megoldást találnunk. Éppen ezért ő rájuk gondolva cselekszik most Juncker elnök és az egész Európai Bizottság. Őket támogatjuk abban, hogy ne legyen szociális bizonytalanság, ne legyen munkanélküliség, és szolíd komoly alapokra tudják a jövőjüket felépíteni. Ez az, amit meg szeretnénk valósítani, és ezért kell teljes mértékben felelősséget vállalnunk. Az Eurócsoport, az Európai Parlament, az IMF, az Európai Bizottság és a görög hatóságok is mindenkinek el kell végezni a saját feladatát, hogy Görögország ismét növekedési pályára lép, lépjen, és olyan reformokat hajtson létre, amelyek Görögországban és Európán keresztül ö, valósulnak meg. Onnantól kezdve, hogy a megegyezéshez szükséges összes feltétel már készen lesz. Az Európai Bizottság újabb 35 milliárd eurót nyújt majd Görögországnak támogatásként. Juncker elnök úr különböző megoldásokat fog javasolni a strukturális alapok és az európai beruházások jobb megvalósítása, felszívása érdekében, és azért, hogy a reálgazdaságba azonnal befektetéseket tudjunk tenni. Csak közös erőfeszítéseken keresztül tudunk majd mindenki számára elfogadható megoldást találni, és biztosak vagyunk abban, hogy az Európai Tanács a két következő nap során, a következő két nap során ezt meg fogja tudni tenni. A hídépítéshez kell minden erőfeszítésünket összpontosítanunk, ez kell, hogy legyen az európai csúcs feladata. Most nézzük a bevándorlás kérdését. Erről sokat beszélünk a tanácsban. Ez egy európai szolidaritási kérdés par excellence, és tegnap a tanács ülésén ott voltam, és néha meglep az, hogy mennyire egyszerűen bizonyos tagállamok azt kérik, hogy legyünk szolidárisak, de ugyanakkor, amikor őtőlük kérünk, akkor azért eléggé hallgatnak, csendben maradnak. Mindannyian együtt egyetértünk abban, hogy ebben a humanitárius és bevándorlási krízisben tennünk kell valamit, hiszen ez nagyon sok tagállamot érint, és valamit valóban tennünk kell, mert előbb vagy utóbb mindenkit érinteni fog ez a probléma. Jó az, hogy ezt kimondjuk, most azonban az a legsürgősebb, hogy döntsük el, hogy mit kell tenni annak érdekében most, hogy az európai szolidaritás ne csak szép szavakban, valósuljon meg, vagy pedig a Mediterráneumban minden, egy, minden egyes hajótörés során nagy könnyeket hullatunk, de aztán mégsem történik semmi. Ezt nem szabad folytatni, nem szabad, hogy akkor, amikor az egyperces csenddel adózunk az áldozatoknak, hogy ez a csend utána még hónapokon keresztül fennmaradjon mit kell tennünk? Ki kell nyújtanunk a karunkat azoknak az embereknek, azoknak a szerencsétlen embereknek, akik elhagyják országaikat, amelyekben borzalmas konfliktusok vannak, és jogukban áll az, hogy nemzetközi védelmet kapjanak. Ez az emberi méltóság védelme érdekében így kell, hogy legyen konkrétan szolidaritásunkról kell biztosítanunk azokat a tagállamokat is, amelyekben igen ö, nagy a ö, bevándorlási hullám, ez ma Olaszország és Görögország, de más, ö, vagy később ezek majd más országokban is megjelennek ezek a hullámok, és éppen ezért fontos az, hogy a szolidaritást most ö, valósítsuk meg, fektessük le ennek alapjait, ne egymás ellen harcoljunk, hanem inkább együtt próbáljuk meg ezt a problémát megoldani, mert az emberek minden nap, emberek halnak meg minden áldott nap a földközi tengeren. Legyünk világosak, nem ö, kvótákról beszélünk akkor, amikor emberekről beszélünk. Ez egy ö, félreértés volt, ez inkább egy ö, elosztási kulcs lehetne, de szó nincs arról, hogy itt kvótákat akarnánk felállítani a menedékjog területén. Mindannyiunknak kötelessége a szolidaritás. Juncker elnök úr tehát meg fogja védeni az Európai Bizottság javaslatait azzal kapcsolatban, hogy hogyan tudjuk megvalósítani javaslatainkat, ezekre szükség van, és fontos, hogy a szolidaritás és a felelősségteljes eljárás között megfelelő egyensúlyt találjunk. Egyetlen egy tagállam sem képes ezt egyedül megoldani. Azt mondtuk többször, hogy nem akarjuk ezt, de sosem mm, mondta nekünk egyik tagállam sem, hogy akkor milyen alternatívát kívánnak. Én pedig hangsúlyozom, továbbra is hangsúlyozom, hogy a tagállamok közötti felosztást egy olyan alapon kell megvalósítani, ami a tapasztalatok alapján alakul ki, mert hogyha nem önkéntes alapon működik, akkor nem fog működni ez a rendszer, ezt már a tapasztalatok bebizonyították. Ezért arra lesz szükség, hogy július végéig kialakítsuk azokat a gyakorlati megoldásokat, amelyek szolidáris és kiegyensúlyozott elosztást eredményeznek a tagállamok között az, hogyha nem teszünk semmit, az nem csak a bevándorlók számára, hanem az európai szolidaritás számára is egy hatalmas pofon lenne, hogyha ma nem teszünk semmit, és nem leszünk szolidárisak, akkor a saját értékeinket csapjuk arcul. Jól tudjuk azt is, hogy vannak olyan országok, ahol opt-in van, vagy opt-out rendszer van, de Európa annál hitelesebb, minél jobban támogatjuk azokat, akik a leginkább, és akkor vagyunk hitelesek, amikor egységesen lépünk fel és szolidárisak vagyunk. Ezért örülök annak, hogy Írország, de Norvégia és Svájc és Liechtenstein is elmondták azt, hogy részt kívánnak venni ebben a mechanizmusban, ebben a relokalizációs mechanizmusban azt kérjük, hogy más országok is az ő példájukból merítsenek inspirációt. Ezen kívül fontos az is, hogy a nemzetközi védelmet igénylőkkel is legyünk nagylelkűek, de ugyanakkor nagyon keményen kell fellépnünk azokkal, akiknek semmiféle nemzetközi védelemre nincs szüksége, és nincsen rá valós okuk, hogy Európában maradjanak. Ezért a visszaküldés és a readmissziós politikákat is keményen meg kell valósítanunk, mert amellett, hogy humanitáriusan kell el ö, fellépnünk, de ö, a hitelességünket ö, veszítjük akkor, hogyha az emberek úgy érzik, az európai emberek, hogy itt maradnak azok a személyek is, akiknek nincsen jogosultsága menekült jogra, és akik nem szorulnak erre rá. Tehát itt a mérleg mindkét oldalát figyelembe kell venni. Amikor az együttműködésről beszélünk, akkor a tranzit és a származási országokkal is együtt kell működnünk. Tudjuk, hogy mik egyébként mhm. ennek a migrációnak az okai. Líbiában, Szíriában, Irakban és Afrikában is háború, szegénység. Itt is hídak építésére van szükség, és nagyobb együttműködésre, felelősségvállalásra afrikai partnereinkkel is. És a tagállamok kell, hogy növeljék a befizetéseiket a fejlesztési támogatásokban nem most, nem, nem holnap vagy a jövő évben, hanem most van szükség arra 0,7%-os támogatásra, ami a védelempolitikát illeti. Ukrajna és Szíria de a, beszélhetünk a közel-keletről vagy Észak-Afrikáról. Azt kell, hogy mondjam, hogy egyre instabilabbá válik a környező területek helyzete. Európa nem lehet csak soft power, ezt hosszú távon nem fogjuk tudni megvalósítani, hogyha nincsen integrált védelmi politikánk. Itt megint csak a hitelességünk forog kockán. Nem arról van szó, hogy máról holnapra egy európai hadsereget akarunk létrehozni. Ez egy régi európai projekt egyébként, egy nagyon hosszú távú európai projekt, de arról sincs szó, hogy Európa a NATO-val szembeálljon. Nem akarunk szembeállni a NATO-val, partnerek vagyunk inkább, és nem szabad, hogy fáziskésésbe legyünk. Éppen ezért egy megerősített együttműködésre van szükség, úgy, ahogyan az a Lisszaboni szerződésben is kiderül a védelempolitika területén. Többet tudunk tenni együtt, mint külön és nemzeti megosztottságban. Ma az Európai Unióban több mint 80%-a a beruházásoknak, a védelmi beruházásoknak nemzeti szinten valósulnak meg. Éppen ezért költségvetési okokra visszavezethetően megint csak arra van szükség, hogy nagyobb együttműködést valósítsunk, meg itt is hidakat építsünk a védelmi politikában, az innováció területén, annak érdekében, hogy a közös kihívásokra jobb megoldásokat találjunk. És végül arra is szükség van, hogy az Európai Gazdasági és Monetáris Uniót megvalósítsuk, úgy, hogy mellette a belső piac integritását is megőrizzük. Az Európa stabilitást hozott nekünk monetáris értelemben, az, az euró nélkül nagyon nehéz helyzetben lettünk volna, akkor, amikor um, a válság miatt uh, protekcionizmus alakult ki, de sajnos uh, az euró sem um, mindenre ír, gyógyír, arról van szó, hogy a stabilitáson, a gazdasági növekedésen, egy kiegyensúlyozott szociális piacgazdaságon, versenyképességen, teljes foglalkoztatottságon keresztül és az emberek jólétén keresztül valósítható meg. Ezekre lehet csak ezt alapozni. És pontosan ezek a céljai annak a jelentésnek, és most jól értem, hogy az angol tolmácsolás nagyon jól működik, amely az ő, tehát arról a dokumentumról van szó, amelyet az öt elnök jegyez. Schulz elnök úr is benne van egyébként ezekben. Nos, hát itt egy úti tervet dolgoztunk ki, pragmatikus és ambiciózus úti tervet a gazdaság növekedés ösztönzésére. Minél hamarabb kell ezeket a gyakorlati intézkedéseket megvalósítani már akár július 1-től, 2015. július 1-től. is, amelyek mm, ez több időre van szükség, de mégis itt az emberek, az euróba vetett bizalom és a gazdaság működése, a cégek működése szempontjából is ez elengedhetetlen. Nézzük most a gyakorlatot, és az, hogy 2017-ig hogyan fogjuk mindezt megvalósítani gazdaság ösztönzés, kompetitivitás, költségvetési egyensúly és a pénzügyi unió megvalósítása, valamint az Európai Gazdasági és Monetáris Unió demokratikus irányítási rendszerének megvalósítása. Ezek a különböző fázisok nagyobb vagy szélesebb kontextusba helyezik ezt a folyamatot, és kincstárt hoznak létre az eurozónán belül. Ez pedig az összes tagállam számára egy sokkal stabilabb és jólétibb rendszert fog létrehozni, és vonzóbb lesz az eurozóna a többi tagállam számára is. Lépésről lépésre kell ezt felépíteni, úgy, ahogyan ezt javasoljuk, Európai Gazdasági Unió, Pénzügyi Unió, Költségvetési Unió és végül Politikai Unió. Ez nem önmagáért való cél, hanem az emberek elvárásaira való minél hamarabbi válasz, hiszen a jövő kihívásai a világban ezt kívánják tőlünk. Az EU, Európa sokkal nagyobb terv, mint egy csak gazdasági vagy pénzügyi terv lenne, és nem is csak a saját állampolgárainkért tesszük ezt. És in Nederland ön... már zárom mondanomat, elnök úr. Ma Hollandiában Télao elhunyt, ő egy nagyon híres énekes volt, és a mondanom végén őt szeretném idézni, ugyanis az egyik leghíresebb dalának az egyik sora az európai tanácsi csúcsra is vonatkoztatható, idézem, mindenki a világé, és a világ mindenkié. A nome del gruppo del Partito Popolare Europeo la parola all'onorevole Weber. Most pedig Weber úr következik az Európai Néppárt nevében. Elnök úr, tisztelt alelnök úr, tisztelt Európai Tanács, kedves kollégák, két dologra korlátoznám a mondandómat. Ezekről fognak valószínűleg elsősorban vitázni a csúcs alkalmával, és hát minket is mozgatnak ezek a témát. Az egyik az euróvezet, és természetesen Görögország is. Az Európai Néppárt azt szeretné, hogy Görögország maradjon az euró vezet része. Tudjuk, hogy nagyon komoly a helyzet, nagyon nehéz döntéseket kell meghozni az elkövetkezendő napokban, és Jean-Claude Juncker vezeti most elsősorban a tárgyalásokat, a frakció teljes mértékben támogatja őt, Szeretném azt is elmondani, hogy az öt évvel ezelőtti válság alkalmával, a gazdasági és pénzügyi válságot követően büszkék lehetünk arra, amit elértünk Portugália, Spanyolország, Írország és Ciprus kapcsán. Ezek mind támogatásra szorultak, de ez immáron nincs így, kikerültek a válságból. Most már csak Görögország maradt, mint tisztázandó kérdés. Szeretném elmondani, nagyon frusztráltak vagyunk, mert rengeteg időt pazaroltunk el, hónapokig tanácskoztunk technikai kérdésekről, sokat beszéltünk, időt pazaroltunk. Egyszerűen azért, mert Görögország és az új görög kormány nem volt képes új konkrét javaslatokkal előállni. Hétfőn, hál' Istennek sikerült, legalábbis első körben egyfajta szövegben megállapodni, és most, hogy eltelt öt hónap, öt hónapja van hatalmon az új kommunista kormány, érdemes talán áttekinteni, hogy mit ért el ez a kormány. Azt mondták, hogy egy romokban heverő országot vettek át, és nagyon nehéz a helyzet. Most azt láthatjuk, hogy amikor a kormányzások megkezdődött, egy, volt egy kis plusz a görög költségvetésben, most pedig megint ott tartunk, hogy hiány alakult ki, nem tudja kifizetni a nyugdíjakat. Volt egy kismértékű növekedés januárban, miután előtte katasztrofális helyzetben volt a válság, most viszont ismét recesszióban van a gazdaság, senki sem ruház be Görögországba. Voltak többé-kevésbé stabil bankok Görögországban, most pedig eh, megrohamozzák a polgárok a bankokat, euromilliárdokat vesznek ki a bankokból, bankszámláikról, azért, mert a polgárok már nem hisznek a pénzintézetekben. És most öt hónap elteltével rákérdezhetnénk arra is, hogy végre megadóztatják-e kellően a gazdagokat is Görögországban. A kommunista kormány Görögországban, kedves kollégák, tönkretette az országot, ezt ki kell mondani. Öt hónapnyi Ciprasz kormányzás után ez az eredmény. Mégis tovább is, tovább tárgyalunk, tovább igyekszünk. Néppártként számunkra nagyon fontos a kondicionalitás, tehát a feltételekhez kötése a támogatásoknak, ugyanis valamiféle tervre van szükség arra vonatkozólag, hogy Görögország hogyan kerüljön ki ebből a viszens helyzetből. Szeretnénk egy olyan programot látni, amely egyfajta perspektívát kínál az ország számára, és szeretném azt is elmondani, illetve leszögezni, hogy a labda most Atén tér felén pattog, Aténból kell megoldási lehetőségeket felvázolni, és szükség lesz egy parlamenti többségre, és Cipres és Varoufakis aláírásai már nem lesz elég ahhoz, hogy visszanyerjük az európai polgárok bizalmát. Ez a jelenlegi helyzet. Nálunk a frakcióban sokan nagyon frusztráltak, ami a görög partnerek magatartását illeti, mégis mindent megteszünk, illetve minden olyan erőfeszítést támogatunk, amely arra irányul, hogy Görögország az euróvezet része maradjon. Ezzel tartozunk, ugyan nem a görög kormánynak, de a görög polgároknak mindenképpen. Az elmúlt napokban ezrek vonultak az aténi utcákra, ők azt akarják, hogy az ország az euróvezet része maradjon, és szeretnék Európa támogatását is maguk mögött tudni, mi kiállunk ezen emberek mellett, kedves kollégák. A migrációs tematikára is kitérnék. Legális bevándorlási lehetőségeket kell támogatnunk, az Európai Bizottság szíriai menekültekre vonatkozó javaslata jó javaslat, tulajdonképpen azt hiszem senki sem utasíthatja ezt el, mi is támogatjuk az Európai Bizottságot abban, hogy tartson ki a javaslat mellett, és igenis követelje a tagállamoktól azt, hogy nyújtsanak segítséget az UNHCR által is elismert menekülteknek. Mégis, ha megnézzük a számokat, és megnézzük, milyen visszaélésekre került sor az elmúlt, két, az elmúlt év során a menekültet, menekült státuszt kérők kétharmadát elutasították Európában. Európának tehát dolgozni kell azon is, hogy jobban biztosítsa a külső határok védelmét. Egy kontinens külső határán is mondhatjuk azt valakinek, hogy igen, te bejöhetsz, illetőleg az, hogy nem, te nem nyersz be bocsátást. Nem lehet az, hogy Szerbiából olyan menekültek érkezzenek, akik egy tagjelölt ország állampolgárai. Le kell szögeznünk, hogy ezek biztonságos országnak minősülnek, igaz ez Törökországra vonatkozólag is, és azt hiszem, hogy a hazatelepítési politikában a lelnök úr intenzívebben kell tárgyalni például az afrikai országokkal, hogy a vonatkozó egyezmények végre megszülessenek. Kiegyensúlyozott megközelítésre van szükség, segítségnyújtás az egyik oldalon, a másik oldalon pedig el kell szigetelődni azoktól a szélsőséges erőktől Európában, akik minden menekültet egy kalap alá vesznek, ugyanúgy kívánnak kezelni, de fel kell lépni természetesen a visszaélésekkel szemben is. Köszönöm. Most pedig az SND nevében kapja meg Pitella úra szót. Köszönöm szépen. Kedves kollégák, köszönöm szépen a lett elnökségnek az elvégzett munkát. Én ma szerettem volna a Görögországgal kapcsolatos tárgyalások végét ünnepelni. Most még továbbra is csak arról beszélünk, hogy mi van akkor, ha és hogyan. Februárban arról volt szó, hogy sikerült megállapodni. Áprilisban megint csak úgy tűnt, hogy végre sikerült megállapodásra jutni valóban. Talán most ez valóban lehetséges lesz, de továbbra is kritikus hangokat hallunk. Az IMF részéről, az európai jobboldal néhány személyisége részéről, és egyébként nagyon sajnálom azt, hogy Weber úr, akit egyébként nagy, nagyra becsülök, ma 15 órakor azt mondja, hogy a görög kormánynak további javaslatokkal kell előállnia. Megvan már a megoldás, ott van az asztalon, és főként Juncker és a Juncker úr és a bizottság erőfeszítéseinek köszönhetően sikerült ezt megvalósítani, mert azt kell mondanunk, hogy köszönjük nekik a teljes és kiegyensúlyozott megközelítést. De hogyha megvan a megoldás, akkor mire várunk? Mire várunk tovább? Egész egyszerűen nem értem, nevetségessé kezdünk válni, hogy néhány áfával kapcsolatos kérdés görög vendéglátóiparban Európa jövőjét és az euró jövőjét ezért hajlandóak vagyunk kockára tenni. Nevetséges ez az egész, ez egy nagy hiba. Ciprasz úr kormánya, majd ö, most őket ö, szavaztuk me, szavazták meg a görög emberek, de majd máskor másra fognak szavazni. Az, ez az emberek ö, szuverenitása, hogy úgy szavazzanak, ahogy akarnak. Nekünk most a görög népre kell gondolnunk, nem Ciprasz úrra, és a, az eurozóna jövőjére. Mert ez nagyon veszélyes, hogyha Európát bürokratikusnak gondolják az emberek, és vízió nélkülinek. Köszönöm szépen Timmermans úrnak, hogy a bevándorlással kapcsolatban keményen és jól beszélt de nem ugyanerről van szó, sajnos a tanácson belül. És ezt meg kell mondjuk. Ezt meg kell mondjuk, és ez nagyon sajnálatos. Pedig mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy megválasz, hogy segítsük azokat az embereket, akik a földközi tengeren meghalnak, és más országokban, mint például Magyarországon éppen falakat akarnak építeni. Nagyon sajnálatos az, hogy pont Magyarország amely egyébként megélte a vasfüggönyt is, pont ők építenek most ilyen jellegű függönyöket. Az Európai Bizottság stratégiája tehát helyes, és részben el is fogadja a tagállamok egy része, 40 ezer migránst fogunk befogadni, rendben van a hotspotok létrehozása is, de ez nem elég. Értjük a diplomáciát, de nem lehet mindent egy ilyen ködös nyelvészeti, lexikológiai gyakorlatra lecsökkenteni. Azt mondjuk, hogy ugyan szolidárisak vagyunk, de a kötelező érvényű mechanizmusokat elutasítjuk. Mit jelent ez? Már el ne haragudjanak, mit jelent ez? Mi ez a ne legyenek kötelező mechanizmusok. Magyarázzák el nekem, hogy ez konkrétan mit jelent. Egy ennyire fontos témában megpróbálunk elbújni a szavak mögött, és szavakon lovagolunk. Hát nem inkább a tartalmi kérdésekre kellene odafigyelnünk, és, rá kellene, és be kellene bizonyítanunk azt, hogy Európát képesek vagyunk vezetni. Ezt a tagállamoknak mondom, a kormányoknak mondom. Hogyha erre képtelenek vagyunk, akkor miért félünk, és miért csodálkozunk azon, hogy populista erők egyre erősödnek Európában? Ez azért van, mert ezek a dolgok megtörténnek Európában. Orbán is tett ilyesmit, mások is, és ez azért van így, mert nincsenek európai szintű válaszok, és amennyiben lesznek, akkor vége lesz ezeknek a tevékenységeknek. Éppen ezért az Európai Parlamentnek hallatnia ha kell a hangját, vannak itt persze különbségek is a házon belül, de mégiscsak ebben a témában is nagyon erősen fogalmaztunk, és ezeket szeretném most is megtámogatni. A nome del gruppo... Most következik az ECR és Kamal úr. Thank you very much, and can I also thank the Latvian... Köszönöm szépen, és köszönöm a lett soros elnökségnek is a az elmúlt fél évet, tudom, hogy most vannak itt utolsó alkalommal elnökként. Európában gyakran az a probléma, hogy mindenre a több Európát kínáljuk fel megoldásként. Mi az ECR-ben nyilvánvalóan ellene vagyunk a túlzott bürokráciának, amely visszatartja a vállalkozások fejlődését, de hát ebben az esetben viszont, ami a migrációt illeti, illetve Görögországot úgy tűnik, átmeneti megoldásokkal, tűzoltással próbáljuk megoldani ezt a hatalmas gondot. Lépésről lépésre haladunk, kis megoldásokat keresünk a nagy problémára, újabb és újabb mentőcsomagokkal próbáljuk megoldani a helyzetet a következő görög válságig, és így tovább, és így tovább. Hogyha sikerül egy újabb megállapodást kötni, ha egyáltalán sikerül, akkor mennyi idő telik el addig, amíg újra itt a plenárison kell tárgyalni Görögország ügyét? Meddig tart, amíg, meddig lehet még ilyen kis megoldásokkal, lépésről lépésre haladva, tűzoltással kezelni ezt a problémát? Fiskális transferekre lenne szükség egy ilyen probléma megoldására a gazdagabb országok felől a szegényebbek felé, és hát nyilvánvalóan Görögországnak is felelősen kellene eljárna, eljárnia. Itt az ideje, hogy végre mindenki betartsa a játékszabályokat. Ha megnézzük a földközi tengeri válságot, nincs egyszerű megoldás erre a problémára, még ha sokan ezt is mondják. Nem engedhetünk be mindenkit, és nem is tarthatunk kin senk mindenkit. Ugyanakkor azonban, hogyha nincs egy megfelelő stratégiánk, akkor továbbra is tengerbe fognak fulladni a kétségbeesett emberek. Az Európai Bizottság javaslata nagyon fontos kérdéseket vetett fel, felveti például az emberkereskedelem problémáját, illetve a menekültek megsegítését is, ugyanakkor azonban úgy gondolom, hogy a kvóta rendszer hiba, mert nem az együttműködést segíti elő, hanem az ellenségeskedést. Ahelyett, hogy az országok együttműködnének egymással, civakodnak egymással, sokkal jobb lenne, hogyha az együttműködés szelleme vezérelne bennünket abban, hogy megsegítsük azokat az embereket, akik menekülni kényszerülnek. Jó lenne segíteni, segíteni rajtuk még mielőtt ilyen nagyon veszélyes útra adják a fejüket, és valós megoldásra van szükség, nem pedig átmeneti megoldásra. Az együttműködés kellene, hogy legyen az az elv, amely vezérel bennünket. A polgárok Egyre több országban mutat, mondják azt, hogy Európának változnia kell, és nem haradhat az eddigi úton. David Cameron is reformokat követel, de nem azért, hogy Nagy-Britanniának egy különleges helyzetet harcoljon ki, hanem lehetne ez egy lehetőség is arra, hogy az Európában végre, végre hogy Európában végrehajtsuk végre azokat a változásokat, amelyekre szükség van, és szembenézzünk a kihívásokkal a határainkon belül, azon kívül és azon túl. Köszönöm. Il gruppo dell'Alleanza dei Democratici. Köszönöm. Az ALDE képviseletében Ferhofstaff képviselő elnök úr, köszönöm szépen. szónak először is azt szeretném mondani, hogy énekelni fog esetleg a végén, de mégsem tettem meg. Egyetértek azonban vele mindabban, amint a bevándorlásról mondott, illetve a javaslatokkal is. Az egyetlen megjegyzésem, hogy konzekvensnek kell lennie Amint ön mondott, az igaz, de amit Magyarországon érzékelünk és látunk, Pitelauro erre utal, ez botrány önmagában, hiszen a közösségi jogainak ellen megy, illetve a közös megközelítés ellen, ellen, a szolidaritás ellen, amelyet ön itt a házban megvédett. Remélem, hogy a második felszólása végén illetve az elkövetkezendő napokban a bizottság számára világosabb válik az, hogy amit Orbán tesz, az az európai szabályok ellen megy, beleértve a falépítését is. Második megjegyzésem Görögországra vonatkozik. Azt gondolom, hogy megállapodásra kell jutnunk, nincs más lehetőség. Nem szabad a görög népet büntetni, hiszen az első dolog, ami bekövetkezhet, az a leértékelődés 30-40 százalékkal, és ez nagyon rossz Európa számára, illetve az eurózóna számára, hiszen ez azt jelzi, hogy az euró nem stabil pénz nem, be lehet lépni, ki lehet lépni, mint egy buli, jövünk, megyünk, amikor van pénze az embernek belép, amikor pedig már nincsen, akkor kilép. De hát azt gondolom, hogy lesz majd megoldás, de a kérdés az, hogy ez hosszú távú megoldás -e. 7 milliárdról beszélünk a második csomagról, nem Görögországról beszélünk csak megoldásként, hanem hogy ezt a 7 e, milliárdot hogyan adjuk a második csomagnak, mindenki mondja, és mindenki le is írja, hogy a harmadik csomagról kell vitáznunk majd a jövőben, illetve hogy e, alapvető megoldásra van szükség Görögország esetében. Ez nem egy alapvető jellegű megoldása, Az alapvető megoldás Görögország számára két alapvető elemen alapul. Az első az az, hogy Görögországban megszüntetik a korrupt rendszert, a túlságosan nagy közigazgatást, megnyitják a magánpiacot, ezt pedig nem tették meg. Nem arról van szó, hogy az alacsony nyugdíjakkal babrálnak, az alacsony fizetéseken változtatnak, hanem a rendszert kell megváltoztatni, a szociális eddig nem történik meg a jelenlegi megállapodáson. A második megoldás, második aspektus pedig a struktúrális megoldás sokkal jobb lett volna, ha hallgattak volna a parlamentre, és már három évvel ezelőtt indították volna megmentési alapot, ez megoldotta volna a problémát, most pedig Görögországgal foglalkozunk, más országokkal is, akik pénzt kérnek. A válasz az, hogy miért nem kaptunk mi annak idején pénzt a mentési alapból, nem akarnak Görögországnak néhányan segíteni, Végül pedig, ami a jelentést illeti, az Európai Gazdasági Kormányzásról szóló jelentés, az öt elnök jelentés, mert Manszúr azt gondolom nagyon jól, nem teljes, például a megmentési alap nincsen benne, de már jó alapot jelent az indításhoz, és remélem, hogy a parlament támogatni tudja ezt a megközelítést. El dolgot el kell mondja a kedves kollégák, és a Spitella úrnak, közvetlenül mondom, és Weber úrnak is szavazni fogunk négy óra múlva, vagy öt óra múlva egy jelentésről, a beres jelentésről. A beres jelentéssel szavazzunk a témáról, és itt van előttem az öt elnök dokumentuma. A parlament mindig is támogatta az európai kormányzást az Európai Unióban, most pedig megszavaz egy olyan reformot, ami nem is foglalkozik, olyan jelentés, ami nem is foglalkozik a reformmal. Weber úr, én tudom, hogy hogy működik mindez, ön kisalkut kötött, és a elkezdeményezési jelentésről van szó. Láttam már jobb beres jelentéseket én is nem ez a legjobb jelentés, amit Peres Asszonyval készített, de azt gondolom, a szavazás előtt elnök úr, mi azt fogjuk kérni, hogy ezt küldjék vissza a szakbozítsák, hiszen őrültség, ami ebben benne van, haszontalan, és a néppárt nem akar egy olyan jelentésről szavazni, amelyet már egyszer lesöpörtünk az asztalról, mert Juncker úr egy jó javaslatot tett le. Köszönöm. Köszönöm. A GOE képviseletében Papadimulus úr. Köszönöm szépen. Hétfőn különböző bejelentéseket tettek az egyes szereplők, és abból indultunk ki, hogy ez a görög problémára megoldást jelent majd. Az Eurócsoport és az Európai Bizottság is arról beszélt, hogy végre megszületett a megállapodás alapja, közel vagyunk egy megállapodáshoz. Most azonban hirtelen elkezdik mindezt belülről aláásni. A Nemzetközi Valuta Alap és bizonyos konzervatív kormányok most azt mondják, illetve azt mutatják, hogy nem is akarnak valójában megállapodást, noha ez lenne Görögország és Európa egészének is az érdeke. Újra alá akarják ásni ezt a kialakulóban lévő megállapodást, és meg akarják alázni a görög népet. Kétségbe vonják annak a szükségességét, illetve kétségbe vonják azt, hogy Görögország betartja a szabályokat és demokratikusan jár el. A görög kormány egy javaslatot nyújtott be az illetékes szervekkel egyeztetve. Ez a javaslat biztosítaná azt, hogy egy költségvetési többlet alakuljon ki, biztosítaná azokat a reformokat, amelyek kell a korrupció elleni harc, a nepotizmus elleni harc, lehetővé válna. Ezekkel a reformokkal a korkedvezményes nyugdíjba vonulás is ellehetetlenedne, de hát ez egy régi görög gyakorlat, és ezt, ezt nem a Sziriza tette lehetővé annak idején, Weber úr, hanem a korábbi görög kormányok. Itt az ideje most már annak, hogy mindenki hozzájáruljon a megoldás megtalálásához, és gondoskodnunk kell arról, hogy a Grexit szó végre eltűnjön a mindennapi szóhasználatból. Gondoskodnunk kell arról, arról is, hogy a görög gazdaság a növekedés pályájára álljon vissza. A trojkával együtt önök a konzervatív oldalon kerülték az Európai Unió szabályait, és olyan politikát folytattak, amely a nyugdíjak és bérek 30%-os csökkentéséhez vezetett, aminek a következménye többek között az is volt, hogy nagy mértékben megnőtt a munkanélküliség, a recesszió elmélyült, és nagy mértékben megnövekedett az eladósodás. Végre észszerű költségvetési politikára van szükség, de minden mellett szükség van növekedésre is, és arra, hogy fenntartható módon kezeljük az adósság problémát. Európának is hozzá kell járulni egy ilyen megoldáshoz. Mi reformjavaslatokat gyújtottunk be, most pedig a, az IMF azt mondja, hogy nekik ez most nem tetszik. Miért? Azért, mert most megadóztatjuk a gazdagokat, az évi több mint 50 ezer eurós jövedelemmel rendelkezőket adóztatjuk meg egy olyan országban, ahol rengeteg a munkanélküli. Sürgős megoldásra van szükség, és most már megvannak a feltételek ahhoz, hogy megszülessen ez a megoldás. A hétfőn benyújtott javaslat alapján meg lehet oldani a helyzetet. Timmermans úr, azt kérem önöktől, hogy ezen az alapon, erre az alapra támaszkodva dolgozzanak tovább. Ami pedig az IMF-et illeti, Európának megvannak a saját eszközei arra, hogy kezelje ezt a problémát, nincs feltétlenül szükség az IMF-re. A görög nép és a görög kormány készen állnak a megállapodásra, de a görög nép azt nem fogja elviselni, hogy térdre kényszerítsék őket, ezt mindenkinek meg kell értenie. Köszönjük, most pedig a zöld frakció részéről Lambert úr kap szót. Elnök úr, kedves kollégák! a összeteve annak, hogy mi kell ahhoz, hogy Görögország tudjon eh, lábani Görögország a válságból, ismertek. Nagyon fontosak a struktúrális reformok, illetve egy szociális szempontból igazságos fiskalitás, gaz, gazdasági szempontból hatékony és környezetvédő. Nagyon fontos megreformálni a nyugdíjrendszer tiszteletben tartva a legérzékenyebb és legszegényebb nyugdíjasok jogait. Nagyon fontos a katonai kiadásokat csökkenteni, Görögország élen jár ebben a NATO-ban, nagyon fontos um, hatékonyá tenni a közigazdaságot, illetve um, nagyon fontos felvenni a küzdelmet um, a csalásokkal szemben. A kormány néha ugyan faramúci módon, de bebizonyította azt, hogy hasonló változtatni. Görögországban nem lehet Görögországban befektetni, és köszönöm Timmermans biztos, illetve a bizottság szándékát, hogy a bizottság eltökélt a segítésben. Nagyon fontos hogy Juncker tervet olyan országokra összpontosítani, akiknek erre leginkább szükség van, többek között Görögországban. A harmadik elem pedig abból áll, hogy a görög adósságot fenntarthatóvá tegyük. A görög adósság 2010-ben fenntarthatatlan volt, 2012-ben és második segítségi terv után továbbra is így van, és a helyzet súlyos bodat ezért időben azok, akik nem voltak hajlandóak a görög válságot átstruktúrálni, azt bizonyítják, hogy nem kompetensek a gazdasági szempontból, illetve eh, tagadják a valóságot, illetve ide, ideológiai szempontból úgy gondolják, hogy a hitelzők fizessék meg ennek az árát. Ma nagyon fontos, hogy a görög adósság átstruktúrása megvalósuljon, és kötelezettsége szülessen. Ebben Einstein azt mondta, hogy az őrültség abból áll, hogy az ember ugyanazt csinálja újból és újból és újból, azzal az elvárással, hogy más lesz majd egyszer csak az eredmény. Remélem, hogy a közös intelligencia felülkerekedik majd a tanácsban. Tudom azt, hogy bizonyos hitelezői tagországok élén az Európai Központi Bank is azt szeretné, hogyha Görögország kilépne az eurózónából, ezt tudom, és ezt személyesen is hallottam, ők erről személyesen beszéltek nekem. Én ezt felelőtlennek tartom. Értem azt, hogy a politika, a politikai opciók megjelenése bizonyos embereket aggaszt. Azt gondolom azonban, hogy politikai a felelőtlen ezt az opciót megtagadni Görögországtól, hiszen ez azt, eh, az azt jelenteni, hogy azok szemmel nyitnánk meg az útat, és vannak ilyenek, akik stigmatizálni szeretnének, és kitagadni másokat. Köszönöm. Per il gruppo Europa della libertà e della democrazia diretta. EFDD nevében Natal képviselő. Well, Joran last year's your... Elnök úr, nekünk a UKIP-ben azt mondták az európai választások alkalmával, hogy megörültünk, amikor európai hadseregről beszéltünk, most pedig Timmermans úr azt mondta, hogy az európai hadsereg létrehozása hosszú távú európai cél. Hát köszönöm szépen, hogy a referendum előtt ezt még tisztázta, Timmermans úr. Világos számomra, hogy az Európai Tanácsra nézve három fő, a három fő kérdés, hogy hogyan kezeli az EU migrációt, a TTIP, a második és a harmadik, persze Görögország. Először is, ami a migrációt illeti, tegnap is újra szembesültünk a migrációs problémával, ugyanis sok brit képviselő nem tudott ide jutni a Káléban uralkodó zűrzavar miatt. Lezárták a csalagutat, de hát ez semmi ahhoz képest, hogy mire kell számítani. Fél millió migráns várja a földközi tengeri térségben azt, hogy Európába juthasson, és van még egy további félmillió, akik jelenleg kelnek át Afrikán és a közel-keleten Európa felé. És ami a legrosszabb, azt se tudjuk, kik ezek az emberek. Azt mondják nekünk, hogy az iszlám állam felhasználja ezt a káoszt arra, hogy behozza a kontinensünkre saját ideológiáját, így tehát a következő terrorista támadás már nem is lesz kérdés, ez csak az a kérdés, hogy mikor következik ezben. Timmermans úr szerint a válasz egy közös európai migrációs politika, hát szerintem inkább egy ausztrán megoldásra kellene támaszkodnunk, körbe kell vennünk Európát kerítésekkel, és ezzel világosá tenni, hogy Európa nem látja szívesen a bevándorlókat. Ami a TTIP-et illeti, a ttip kapcsolatos szavazást eltörölték a múltkor Strasbourgban, nem került sor a vitára, elhallgattatták az aggályokat így módon. Hadd tegyem világosá, hogy a TTIP egy a nagyvállalatok stratégiája, ezzel akarják kisemmizni a polgárokat, a kisvállalkozásokat, a kisgazdákat, ezzel a nagyvállalatok indokolatlan előnyhöz jutnának, és a lobbisták a lobbisták terve mindez, rengeteg lobbista van itt Brüsszelben is, több mint Washingtonban például, nem meglepő számomra, hogy a nagy frakciók itt a parlamentben támogatják a TTIP-et. Az embereket igenis aggasztja, hogy a TTIP milyen káros hatással lehet rájuk is az életükre. Egységesen kellene szembeszállnunk ezzel a megállapodással. Végül pedig Szeretném elmondani, hogy együtt érzek a görög néppel, az Európai Unió kisemmizi őket. Azt látni, hogy a demokrácia bölcsőjét a brüsszeli bürokraták fenyegetik, valóban nagyon szomorú. Álljunk, szálljunk tehát szembe egységesen a ttip és álljunk ki egységesen a görög nép mellett. Köszönöm. Per correttezza di informazione. Csak a korrektség kedvéért Schulz elnök azt döntötte, hogy elhalasztja a szavazást és a vitát, de nem erről van szó, itt csak egy elhalasztásról van szó, nem öm, vettük le a napirendről. Marine Le Pen úgy gondolom, hogy a demokrácia nehezen lép előre ebben a parlamentben. Van még néhány lépés lefelé, de nem túl sok, hiszen az Európai Parlament állandóan a demokráciáról beszél, és mégis nehéz a diszkriminációt ellenünk levetkőzni a parlamentnek. Az Európai Unió Görögországgal folytatott tárgyalásai erőszakosak. Hiper megszorító intézkedések léptek életbe ebbe az országba. Már a minimálbérrel kapcsolatos témák és az áfa is tönkretették az országot önmagukban. Borzalmas helyzet. Görögország tudja, hogy 400-szor annyi a nem 8, 400-szor annyi a, az államadósága, mint a GDP-je, tehát ez tulajdonképpen a görög nép rabszolgasorba taszítása már 500 évvel időszámításunk előtt Görögországban eltörölték a rabszolgasságot, ehhez képest azért ez egy borzalmas visszalépés ott vannak a görög bankok, tönkre fognak menni, mindenki tudja ezt, és majd akkor a parlament 2014-ben az Európai Parlament megszavazta az MUR-t, ami a befektetővédelemről szól. Most, hogyha majd Görögországot újra kell tökésíteni, az hogy néz majd ki? Erről persze senki nem beszél a választói előtt. Százezerről mennyire akarjuk lecsökkenteni a befektetővédelmi küszöböt? 5 20 ezer vagy zéró? Most itt a hat, hatos cikket olvasnám föl, tehát 100 ezer euróról van szó, de ezt állandóan felül kell vizsgálni, attól függően, hogy hogy néz ki a gazdasági helyzet az unióban és a bankszektor állapota milyen. Nos, ezt 2020. július 3-a előtt kell majd felülvizsgálnunk, kivétel az, ez alól, hogyha ezt korábban meg kell tenni olyan események miatt, mert amelyek ezt szükségesé teszik. Az emberek érteni fogják, hogy önöket mit akarnak tenni, tudják azt, hogy az egész bankrendszer tönkre akarják tenni ebben az országban, hiszen ki akarják használni a válsághelyzetet. Az euró pedig szintén nem fogja megoldani ezt a helyzetet, sőt, az emberek, hogyha majd a bankjaik tönkre mennek, beláthatatlan következményekkel kell megküzdjenek, vissza kellene végre térni az igazi demokráciához, és az emberek kapják vissza a saját országuk pénznemét. La parola all'onorevole Papadakis non iscritto. Papadakis képviselő kap szót a független képviselők nevében.